Tehát szerintem ez a legjobb eljárás, ez a legjobb döntés, és ezzel minden problémát meg is oldhatnánk. Egyszerűen felejtsük el. All the problems except the one it is aimed at to solve. Uh, Megold minden problémát, kivéve azt, amit meg kíván oldani. Grazie Presidente, che il problema sia delicato lo dimostra la presenza. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, egyértelmű, hogy nagyon érzékeny kérdésről van szó, ezért is látogatott el hozzánk a biztos úr. Tehát nagyon nehéz megérteni azt, hogy miért, ne, miért volt olyan nehéz biztos úrnak megérteni a Kaspari úr kérdését. Ez egy teljesen jogos kérdés volt, és valóban egy olyan kérdés, amely már többször előkerült. Biztos úr, nem ez az első alkalom, hogy a parlament birokra kell a bizottsággal. A bizottság és a parlament egy új ösvényre lépett, és a tanács pedig ezt ellenzi. A kérdés pedig a következő, mennyiben lehetséges valamilyen megállapodásra jutni. Hiszen nem csak, hogy arra van szó, hogy jogos ez, ez az egész kérdés, hanem szükséges is, hogyha nem így járunk el, akkor nem tudjuk képviselni az állampolgárokat, ami a feladatunk, illetve nem csak arról van szó, hogy javaslatokat akarunk megvédeni, hanem konkrét eredményeket akarunk produkálni, és kölcsönösségben, a reciprocitásban, és ez egy olyan probléma, amelyet már nagyon sokszor felvetett az Európai Parlament. És mindig kudarcot vallottunk. A válság idejét éljük, és a különböző politikai frakciók mind-mind felismerik, hogy a válságban a közérdeket szem előtt tartva meg kell valósítani azt, amit lehet. Tehát mit tett a VTO? Mit tettek az intézmények? Milyen lobby tevékenységet folytattak a WTO-ban? annak érdekében, hogy, a, hogy Kína megváltoztassa magatartását az elmúlt évtizedben. Tehát valamilyen nyitást mutasson a közbeszerzési eljárások kapcsán. Sajnos azonban azt látjuk, hogy az Európai Unió nagyon gyakran a jó dolgok mellett tör láncsát, de aztán nem megfelelő eredményeket ér el, vagy hamis eredményeket ér el. Egy példát is mondhatok erre. A kifizetések határidejét 30 napban határoztuk meg. Biztos úr, ön, ön is nagyon jól tudja, hogy az európai monopóliumok a 30 napos kifizetési követelmény kifogásával lejjebb vitték az árakat, csökkentették az árakat, és nyomást gyakoroltak a beszállítókra. Azt mondják, hogy el fogják veszíteni az üzletet, hogyha nem bővítik, nem tolják ki ezt a kifizetési határidőt. Különböző szabályok vannak különböző országokban, ismerjük a monopóliumok helyzetét, azt hiszem, hogy az alapoknál kell kezdenünk, és nem pedig a tetővel a házépítést. Az alapokat pedig közösen kell felépítenünk a parlament, a tanács és a bizottság összefogásával, ugyanazokra az érvekre alapítva. EPP. Frank Proust következik a néppárt részéről. Oui, monsieur le commissaire. Igen, köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, egy nagyon rövid hozzászólással élnék, hiszen jó pár kérdés fölmerülhet. Szerintem azért fontos az, hogy valamilyen eredményt produkáljunk, hiszen azért is foglalkozunk a problémával, mert jó pár nehézségben, nehézségbe ütköztünk. Jó pár vállalkozást, üzleti vállalkozást meghallgattunk, és a múlt alkalommal, és látjuk, hogy itt nem működnek megfelelően dolgok, hogyha nem reagálunk, akkor az ezzel az euroszkeptikusok malmára hajtjuk a vizet. Tehát azt gondolom, hogy hogy bármelyik bekezdésről is legyen szó, ahogy itt a szomszédom mondta, 6-os, 9-es, 7-es, vagy bármelyik. A lényeg az, hogy megpróbáljunk valamilyen megoldást találni, és a külvilág számára egy egyértelmű jelzést produkáljunk, hogy akkor, amikor minden kölcsönösség nélkül nyitott volt a piac, amikor naivan járt el Európa, és nem voltunk hatékonyak. Most mindenképpen jelzést kell adni a külvilág számára, hiszen ott vannak az, az ázsiai országok, a feltörekvő országok, illetve az Egyesült Államoknak is a különleges magatartása. Mindez azt követeli, hogy föllépjünk, és olyan eszközöket foganatosítsunk, amelyek a lehető legjobban megvédik az európai vállalkozásokat, azokat, amelyek bizony nehezen jutnak be bizonyos piacokra. Tehát, hogyha megengedik, akkor azt gondolom, hogy a bizottság részéről, de ugyanígy az Európai Parlament részéről az a feladatunk, hogy megoldást, a lehető legjobb megoldást megtaláljuk, megvédjük a gazdaságunkat, és természetesen e, e mögött a munkahelyeinket. Biztos úr? Um, and to the objections. Yes, thank you. Um, I'll try to be... Megpróbálok nagyon nyíltan válaszolni önökkel, önöknek. A kiinduláskor igazából nem nagyon volt vonzó számomra ez a fajta új gyakorlat, hogy így mondjam. Ez nem az én természetes közegem, nem, nem jól mozgok ebben sokkal inkább Michel Barnier volt az, aki támogatta ezt. de hát le kellett ülnünk, és ki kell dolgoznunk egy együttes javaslatot, mert ugye volt egy nagyon különös ok, ezt még nem találtam meg. A, ő volt a GPA felelős, én pedig a közbeszerzésekért feleltem. Hát ez volt, ez az élet, így, így működik. El kell mondanom, hogy amikor vitázunk a témáról, és megnézzük, hogy mi is történik a valóságos világban, egyre inkább az a meggyőződésem alakult ki, hogy bizony szükségünk volna valami ilyesféle eszközre. Néha példát is mondanék pillanatnyilag. Tárgyalunk Kanadával eh, egy egyességről, Remélem a következő néhány hét vagy nap alatt tető alá tudjuk hozni. Nagyon is érdekel bennünket az ő közbeszerzési piacok. Mert hát bizony hatalmas piacról van szó. Az ő közbeszerzési piacok ugye elég zárt volt, egyrészt a föderális szinten, másrészt pedig az állami szinten egy államszövetségi országról van szó, de több szinten zajlanak a dolgok. Egyébként ilyennel kerülünk majd szembe akkor is, hogyha elkezdünk tárgyalni az USA-val, mert hiszen ott is van államszövetségi szint és az állami szint. Úgy gondolom, hogy a kanadai megállapodás az jó irányba megy, jó lesz, és az ő közbeszerzési piacon, cukon talán nem lesz egy óriási áttörés, de azért mégiscsak előre lépünk. Azt mondtuk nekik, hogy nem kell nekünk külön kérni a, a közbeszerzési piac megnyitását, mert hát a piac eleve nyitva van. Tulajdonképpen ilyen jellegű lépések történhetnek az ilyen tárgyalásokon. Úgyhogy ezt a fajta megközelítést készpénznek vettük a magam részéről, és Fjellner úr részéről is azt kell mondanom, hogy ez meggyőző. Tehát logikusnak tűnik, hogy itt valamiféle kölcsönösséget kell el, elérnünk, mert hogyha nem, akkor ugye mi fizetünk, ők meg készpénzként kapnak bizonyos dolgokat. A másik dolog, amit felvetettek, a másik kérdés, hogy is állunk a, a világméretű utánpótlási lánca? A javaslatunk igazából azon alapszék, hogy a helyi tartalom legyen 50%, ez nagyon alacsony. Ez tehát az azt jelenti, hogy bármilyen szolgáltatásról van szó, egy harmadik ország például szolgáltat egy európai országon belül, amennyiben ők 50%-os helyi tartalmat biztosítanak, akkor nincs gond. A helyi tartalom más helyszíneken, más kontextusban sokkal magasabb. Mi a magunk részéről nagyon alacsonyan határoztuk meg ezt a bizonyos helyi tartalmat, Ugye itt ez azt jelenti, hogy megnyílik a lehetőség, lehet a legolcsóbb ö, szállítót választani, stb. A mi rendszerünk nagyon nyitott rendszer, és én úgy gondolom, hogy, ö, hogy úgy kell belőnünk a szintet, hogy ez ne legyen túl ö, magasan, de valahol azért meg kell húznunk a vonalat, vagy a határt. 47 vagy 52 százalék, ez mondjuk elég nevetséges úgy gondolom, hogy, hogy az 50% az észszerű és indokolt is védhető. Na most magára a javaslatra térnék rá. Szerintem ez egy nagyon jó, észszerű javaslat. Nem, nem azért, mert én dolgoztam ki. Miért gondolom, hogy észszerű? Azért, mert ez egy kombináció, a globális megközelítés és egy bizonyos konkrét ügyirattal kapcsolatos megközelítés kombinációja. Ugye a, a hatos cikk az inkább e, a helyi megközelítés, a nyolcas és a tízes pedig inkább a, a globális e, vonatkozás. A tagállamoknak el kell dönteni, hogy elfogadnak vagy nem fogadnak el egy bizonyos dolgot, dolgot egy részt. Ez így nem igaz, mert nem is a tagállamokról van szó, hanem a szerződést kötő hatóság dolgáról. Nekik tájékoztatni kell a bizottságot, majd mi a bizottság részéről eldöntjük, hogy ez engedélyezhető-e vagy sem. Tehát nem a tagállam, és nem is a szerződés kötő hatóság dönt, hanem ahogy ez volt az eredeti megkeresés, az eredeti kérés a felénk, <clears throat> például a Lyon városa egy, e, egy oldalon dönthet valamiről, hogy e, bizonyos feltételeket európai szinten e, fognak meghatározni. Na most, tehát Szerintem, hogyha mindent a helyi szinten hagyunk, az egy kicsit ijesztő. Tehát legyen a bizottság irányában egy bizalom. Ha jól emlékszem, a nyolcas cikk nagyon egyértelműen kimondja, hogyha kialakulnak bizonyos vitás kérdések, akkor ezt logikailag, meg, logikus módon meg kell oldania az, ö, meg kell oldani az adott ágazaton belül. Szerintem jó itt az egyensúly, mert hiszen egyrésztről van egy olyan hozzáállás, amely az szubszidiaritás elvén alapul, bizonyos korlátokkal. Mert azt mondja, hogyha itt valami általános tendenciává válik, akkor a bizottság vizsgálja meg az Európai Unió szintjén. De nem csak egy konkrét példa esetén, mondjuk Szlovákiában vagy Franciaországban, ugye ilyen esetben ugye ne riadóztassuk a, a tüzérséget, <clears throat> hogyha persze változtatni akarják ezt a fajta egyensúlyi helyzetet, e felé nyitott vagyok, de valójában felvettük azt, hogy van egy eseti megközelítés, és van egy általánosnak nevezhető megközelítés. Ugye, természetesen nyitott vagyok, megnézem a potenciális módosítókat, de úgy gondolom, hogy jó volna hogyha születne az Európai Parlament részéről egy jelentés, amely azt mondja, hogy így, így és így látjuk a dolgokat, ilyen problémákon gondolkodunk, de az e Európai Parlament részéről e, a mai napig ilyen javaslatok még nem születtek meg. A magunk részéről nagyon sok munka ment bele ebbe az anyagba. Hasonló dolgok vannak a közművekkel kapcsolatos irányelvben is. Természetesen, hogyha az önök nézetei eltérnek a miénktől, akkor megvizsgálnám ezt, de normális körülmények között most van az idő, amikor a parlamentnek kell előlépnie egy jelentéssel. És hogyha ennek a tartalma elfogadható, akkor változtatásokat csinálunk. Nyilván majd, majd összetűzésbe kerülők Michel Bárnyével talán, de hát Istenem, majd megvívjuk a harcot egymás között. tulajdonképpen nincs itt egy mindenen, egy mindenen felül létező elvi érv. Ne legyen az embernek túl sok elve, mert akkor nem lesz könnyű az élete, de vannak elvi dolgok, nem hallottam túl sok szubstanciális érvelést, hogy mi miatt nem volna lehetséges ezt a dolgot keresztülvinni. Nyilván lehetnek ilyenek, meg lehet ezek alapján változtatni a hatos cikket, vagy a nyolcas, meg a tízest, miért ne? De mindenképpen úgy gondolom, hogy értelmes dolog egy ilyen jogi eszköz. Sok, sok mindenféle csúnyát mondhatnak rám, de e, ugye e, Tisztában kell lenni azzal, hogy számos problémával kell szembenéznünk. Európában például nem tudunk kizárni bizonyos dolgokat a piacainkról biztonsági megfontolások miatt. Vannak tagállamok, ahol létezik ilyesmi, de egyébként nincs egy eh, központi fogalom meghatározása a, defini- a, a, a biztonságnak, a security-nek. Ez számunkra légy fontosságú, mert hiszen ennek alapján engedélyezhetünk dolgokat, vagy nem. E pillanatban, jelen pillanatban ezzel kapcsolatosan nem tudunk fellépni. Lehetséges, hogy nyitott a piacunk, de hát a nyitott piac az nem azt jelenti, hogy naívaknak kell lennünk. Ugye ki kell mondanunk, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket meg lehet tenni, és vannak, amiket nem tudunk elfogadni. A kanadai példa, amit mondtam, ez egy, ez egy mindent überelő példa ö, nyilvánvaló, hogy pénzünkbe kerül, fizetnünk kell azért, mert nyitottak vagyunk, de hát ez így nem fair, ez így nem tisztességes. Köszönöm szépen. Biztos úr, nagyon kiváló volt ez az összefoglalás. Örömmel látjuk legközelebb is. Christian, thank you for coming. Now, folks, We have still some work to do before the end of... Van itt még előttünk egy kis munka, még mielőtt bezárjuk az ülést. Nagyon sok dolgunk van ebben a szakbizottságban. Nyilvánvaló, teljesítenünk kell, itt a munka vár ránk. 16-os téma következik az üzemanyag minőségről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energiáról, energiáról támogatásról szóló irányelv módosítása. Itt véleményt kell alakítanunk az ENVI részére. Joseph Andrea a, a raportőrünk, Bent Lange fog helyette beszélni. Tulajdonképpen eszmecsere következik a témával kapcsolatban. Bent Lang. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr a szót. Először is szeretnék elnézést kérni eh, Józefa nevében problémái voltak a repülő útjával, és sajnos ezért nem tud jelen lenni. Kedves kolléganők és kollégák, miről is van szó ebben az irányelvben? Egyrészt szó van arról a kérdésről, hogy a bioenergiaforrások energiaforrások kvótáját, amelyet 10, 10, amelyet 10%-ban határoztuk meg, hogy ez maradjon-e vagy nem, csökkenteni 5%-ra, ez hangzott el, hiszen nő a bioüzemanyagok előállítása, és ez azt eredményezi, hogy olyan területek, ahol korábban élelmiszer eh, célú termelés folyt, ezt most ipari célú termelésre határ, változtatják meg, és alapjában véve vannak olyan bio energiahordozók, amelyek jóformán alig rendelkeznek előnyökkel a hagyományos energiahordozókkal szemben. Csatlakoznom kell részben a bizottság álláspontjához, viszont ez az 5 százalék befolyásolja az első generációs bioenergia hordozók előállítását. Itt gazdaságosági kérdések merülnek fel, és felmerül az a kérdés, hogy adott esetben szükség lenne itt egy átmeneti időszakra a beruházások biztonságosá tétele érdekében. Van itt még egy második megközelítés is, hogy mi a helyzet a második generációs bioenergiaforrásokkal, ezt akarjuk különösen támogatni. Itt már nem specifikusan energia növényeket telepítenek, kultiválnak, hanem különféle maradék anyagokból állítják elő ezeket az energiahordozókat. Itt egy speciális akkreditációs formára van szükség, adott esetben a második generációs energiahordozók vonatkozásában kótákat lehet-e bevezetni. Ami viszont a kereskedelmi megközelítést illeti, nekem ezzel vannak a legnagyobb problémáim, hiszen ez importokat is eredményez, és ami az első generációs és második generációs bioenergiahordozókat illeti, megnézzük ezeket, akkor azt látjuk, hogy beszéltünk itt erőteljes szubvencionálásról is, és nem tudom, hogy egy ilyen típusú jogalkotás vonatkozásában valóban hogyan tudunk viszonyulni az első és a második generációs bioenergiahordozók importálásához. A bizottság alapjában véve két, arról beszél, hogy bizonyos növényi olyanokat kétféleképpen is lehet hasznosítani, azok, tehát olyan növényekről beszélek, olyan növényi olajokról beszélek, amelyeket energiahordozóként is és táplálék célra is fel lehet használni. Ezeket külön kellene akkor tekinteni illetve mi a helyzet a mesterségesen előállított bioenergia hordozókkal, ezek adott esetben versenyt támaszthatnak a hazai előállításúakkal szemben. Én úgy gondolom, hogy bizonyos biztonsági hálózatokat kellene kialakítani annak érdekében, hogy itt Európában is támogatni tudjuk a saját bioenergia hordozó előállításunkat, hogy ne szoruljunk ki a saját piacunkról. Ez lenne a lényeg a mondani valómnak. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A következő EPP árnyék előadónak, Elizabetnek adnánk meg. Köszönöm szépen, elnök úr, Lange úr, illetve az előadó asszony elmond, kiváló munkát végzett, és azt tudom mondani, hogy ebben a bizottságban talán meg tudunk abból állapodni, hogy ezek a bioenergiahordozók nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen tekintel kell lennünk arra is, hogy a fosszilis energiahordozókkal szemben óriási a függőség. Szükség van itt különféle fenntarthatósági kritériumok figyelembevételére, tehát amikor bioüzemanyagokról beszélünk, akkor itt alternatívákban kell, hogy gondolkodnunk. Ami pedig a bizottság véleményét és javaslatát illeti, hogy milyen irányba mozduljunk el a bioüzemanyagok vonatkozásában, hogy az eddig utat követjük-e, és adott esetben a megújuló energiaforrásokra építünk, és ilyen módon is csökkentjük a függőséget. Itt egy nagyon fiatal és gyerekcipőben járó ágazatról van szó, ezt is látnunk kell. Azt is látnunk kell, hogy mit jelent ez az európai gyártók, az európai munkahelyek szempontjából. Ez az ágazat önmagában véve is fejlődő képes. Úgy gondolom, hogy a külföldi konkurenciát éppen ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Egy nagyon fontos szempont a bioüzemanyag vitával kapcsolatban az is, hogy az első generációban a gyártásnál nagyon magas értékű fehérjék jönnek létre, amelyek többé-kevésbé hulladéknak minősülnek. Adott esetben ezeket az állattartásban lehetne értékes tápanyagként felhasználni, ahol amúgy is már elég jelentős mértékben függünk az importoktól. Ezt a szempontot sem kellene háttérbe szortanunk az első generációs bioüzemanyagokat, ha ezeket csökkentenénk, akkor ennek masszív behatása lenne a takarmány célú fehérjék előállítása területén. Dél-Amerikából és más országokból érkeznek ezek a fehérjék. Ilyen módon veszélybe kerül a fenntarthatóság szempontja. A kérdés az, hogy hogyan akarjuk védeni az európai piacot, szükségünk van-e ezekre a termékekre mert hogyha a csendes óceánon túlról hozzuk be ezeket a termékeket, akkor nem igazán teszünk eleget a fenntarthatósági kritériumoknak. Picit közelebbről megnéztem ezt a témát, és néztem az értékelési modellt. Ez az értékelési modell nem annyira vitathatatlan. Vannak tanulmányok erről a kérdésről, vannak példák is, ahol a té- ahol ezeket a tényezőket számszerűsítik is, mennyire éri meg a bioüzemanyagoknak a termelés. Ha megnézzük az utolsó 20 év adatait, itt az előállított termékek mennyisége megduplázódott, viszont a földhasználat aránya változatlan marad. Mindenképpen gondoskodnunk kellene arról, hogy az Európai Parlament ne hibás vélelmek alapján gondolkodjon és hozzon döntéseket. Vannak általános jellegű kérdések is, hogyan tudjuk ezekkel a biotényezőkkel objektív módon bánni, hogyan tudjuk ezeket a számításokba bevonni, miként lehet azt biztosítani, hogy Európában végül is még tovább nőjön a globális széndiokszid kibocsátás? Hogyan tudjuk az európai előállítók számára ezt a célt is vonzóvá tenni? A bizottság által benyújtott menetrend viszonylag szűkre szabott, a vállalkozásoknak mindenképpen nehézséget fog okozni az, hogyha gyorsan kell alkalmazkodnunk, alkalmazkodniuk a jövőbeni elvárásokhoz. Ami pedig az egyéb kérdéseket illeti, például az energiahatékonyság kérdését, itt egyet tudunk érteni az elvárásokban, és azt is tudjuk, hogy ezeket a célokat tovább kell megvalósítani ezekben a kérdésekben egyet tudunk érteni, és közösen tudunk előrelépni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az ALDE képviselőjének adom meg a szót, és arra kérem, hogy rövidre fogja a hozzászólását, ha megkérhetem. A következő GUER részéről Prof. Murphy. Azt hiszem, hogy valóban ez egy nagyon fontos kérdés. A 2020-as stratégia zöld céljait ez az elképzelés hosszú távon is szolgálja, és hogyha elolvassuk az egyes tagállamok megújuló energiaforrásokra vonatkozó terveit, ebből is világosan kiderül, hogy a tagállamok túlnyomó többsége hosszú távon számol a bioüzemanyagokkal. Mindez eh, nagyon jelentős növekedést eh, eredményezne az erre a célra felhasznált mezőgazdasági területek vonatkozásában. Beszélünk itt arról, hogy mekkora előnye van a bioüzemanyagokra való átállásra a széndiokszid emissziók vonatkozásában, illetőleg e- mindez hogyan befolyásolja a mezőgazdasági területek e, felhasználását. Ez a javaslat e, lép előre természetesen, viszont a bizottságnak fel kell tennünk azt a kérdést, hogy az indirekt földhasználat megvá- megváltoztatás ez hogyan függ össze a fenntartható gazdálkodás elvárásaival, illetve mi a helyzet az 5% és a 10% között ti különbözettel, hogyan tudunk erre átlépni, illetve mi a helyzet a mezőgazdasági területek felhasználásával különösen ami a 2020-as célok megvalósítását illeti, illetve a bizottság hogyan kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a bioüzemanyagok meg tudjanak felelni a fenntarthatósági kritériumoknak, megbízhatunk-e azokban az információkban, amelyeket a gazdálkodók önkéntesen szolgáltatnak. Köszönöm szépen. Gladfelder Bélának adnám meg a szót. Teljesen nyilvánvaló, hogy a bioüzemanyagok alkalmazásának több célja van. Az egyik célja a széndiokszid kibocsátás csökkentése, a másik célja viszont Európa energiafüggőségének csökkentése. De ez a javaslat ezt nyilvánvalóan nem szolgálja, ez utóbbit, mert ha valaki megnézi Európa üzemanyag fogyasztását, akkor azt látjuk, hogy sajnos lényegesen több dízelt használunk, mint amennyit kellene, és emiatt lényegesen több olajat kell importálnunk, hogy elegendő mennyiségű dízelolajhoz jussunk. Viszont a lepárlás során keletkező gezolány, tehát benzinnek, így benzinből így fölöslegünk van, amit viszont kénytelenek vagyunk nagyon nyomott áron az Egyesült Államokba, elsősorban az Egyesült Államokba e, exportálni. Következésképpen, ha a javaslatban foglaltaknak megfelelően ö, e, csökkenne a biodízel előállítás, mert végül is ez lesz a javaslatnak a következménye, akkor egész biztos, hogy Európa kőolaj függősége ö, e, növekedni fog. Ez az első pont, amit szerettem volna elmondani. A másik ö, hogy az ehhez választott módszer, ez a bizonyos ILUK, indirekt földhasználat változási szabályok, ezek a kritikusok túlnyomó többsége szerint tudományosan nem megalapozottak, nem védhetők. Maga a jogszabály szöveg is több alkalommal becslésekről beszél, ami alátámasztja azt, hogy maga a jogszabály előkészítője is bizonytalan a tekintetben, hogy ezek a módszerek, ezek valóban pontosnak tekinthetők-e. Most mivel egyébként ezek a szabályok, ezek korlátozhatják a nemzetközi kereskedelmet is, különösképpen az Európai Unióba importált bioüzemanyagoknak a behozatalát, ezt meg fogják támadni. De erre vonatkozóan a múlt hetekben már volt konferencia itt az Európai parlament épületében, ahol a brazil érdekeltek elmondták, hogy ők már abból a célból tanulmányozzák ezt a javaslatot, hogy milyen módon lehet majd ezt a WTO fórumai előtt megtámadni, és azt gondolom, hogy ezt jó eséllyel tehetik majd meg, mert egy eleve a WTO szabályok, a, nincsenek olyan WTO szabályok, amelyek megengednék, hogy ilyen korlátozásokat alkalmazzunk. A harmadik dolog, amit szeretnék elmondani, ez az első és a második generációs üzemanyagoknak, a bioüzemanyagoknak a kérdése. Teljesen nyilvánvaló, hogy egy, egy üzemanyagnak nem az az érdeme, hogy első generációs, vagy hogy második generációs. A bioüzemanyagnak az érdeme az, hogy mennyi CO2-t lehet, kibocsátást lehet ezzel megtakarítani. Ehhez képest a, ez a javaslat nem a CO2 kibocsátás megtakarítást ösztönzi, hanem teljesen új, eddig még igazából ki nem próbált technológiáknak a bevezetését ösztönzi. Ráadásul sajnos ezt úgy teszi, hogy valószínűleg ugyanabba a zsákutcába fog minket vezetni, mint a már most hatályos bioüzemanyagról szóló jogszabályok. Olyan anyagokat kívánnak bioüzemanyaggá felhasználni, amiket máshol lényegesen hatékonyabban lehetne felhasználni. De semmi értelme nincs fából üzemanyagot előállítani, mert a fával fűteni kell. Nekem otthon biomassa kazánom van. Én otthon a biomassa kazánomban 95%-os hatásokkal tudom a tűzifát elégetni. 95%-os hatásokkal nem lehet bioüzemanyagot előállítani a fából. Tehát fölösleges arra ösztönözni a tagállamokat, a piaci szereplőket, hogy ilyen hatékonytalan módon alakítsanak át tűzifát bioüzemanyagokká. És ugyanez a helyzet a szalmával, és ugyanez a helyzet az állati trágyával, és számos más anyaggal, amit itt második generációs bioüzemanyag alapanyagaként felsorolnak. Ráadásul mindezt úgy teszik, hogy ezzel veszélyeztetik azt, hogy az Európai Unió elérje a 10%-os megújuló részarányt az üzemanyagoknak a terén. Ennek itt nincs értelme. És a negyedik dolog, amit szeretnék mondani, elnök úr, az az, hogy sajnos ez a javaslat viszont semmilyen módon nem ösztönzi jobban az elektromos közlekedést, mint az eddigi jogszabályok. Pedig bebizonyosodott, hogy az elektromos közlekedés lehetne az igazi áttörés. Éppen mostani hír, az Egyesült Államok is két milliárd dollárral támogatja az elektromos közlekedésnek az elterjesztését a közúti közlekedésben. A német autóipar számára ugyanebből a célból a német kormány két milliárd eurónyi kutatási támogatást adott. Tehát végig kellene gondolnunk, hogy hogyan lehetne sokkal jobban, de sokkal jobban ösztönözni az elektromos közúti közlekedést, mert egy megazsúl energiával, elektromos közlekedésben négyszer annyi kilométert lehet megtenni, mint egy megazsúl foszilis üzemanyaggal. Köszönöm szépen. Okay. Anyone from the commission? A bizottság részéről hozzá akar-e szólni valaki? Köszönöm szépen az elhangzott kérdéseket. A megfelelő főigazgatóság, a környezetvédelmi eh, tagjai itt vannak, a DG Environment részéről is. Eh, nyilván akit érint, annak továbbítom majd az elhangzottakat. Szeretnék valamit pontosítani. Eh, nyilván itt a bio üzemanyagokról van szó, tehát nincs arra szándék, hogy importáljunk olyan bioüzemanyagokat, amelyek esetében nem, nem e, e, tartják tiszteletbe a vonatkozó rendelkezéseket. E, e, nagyon fontos, hogy ezek nem számítanak majd bele abba a mennyiségbe, amelyek révén ugye elérjük a kitűzött célokat. Köszönjük ezt a pontosítást. Vissza az előadóhoz. Bertlang. Ja, dankeschön. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék reagálni. Ami az villamos, köz, villamos járműveket illeti, itt, itt, pont, ez, itt nem erről van szó itt nekünk egy javaslatunk volt arra, hogy hogyan tudjuk az infrastruktúrát, a szükséges infrastruktúrát kialakítani, illetőleg a töltőállomások hálózatát. Itt egyelőre a bioüzemanyagokról van szó. Nos, én lejegyeztem néhány ötletüket, elképzeléseiket, és előttünk vannak ugye a módosítási indítványok, de számomra nagyon világos, ami az importált bioüzemanyagokat illeti, ezeket különleges elbánásban kell részesíteni, hiszen azokat amelyeket importálunk, nem tudunk másképpen elbánni ezekkel, mint azokkal, amelyeket saját magunk is felhasználunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, akkor le tudjuk zárni ezt a dossziét. És rátérnénk a következő kérdésünkre, emberek, azt javaslom, hogy reménykedjünk, mert az ülésnek a vége felé közeledünk, 17-es pont, szerzői szomszédos jogok közös kezelése, a zenei jogok felhasználásához kapcsolódó jogok több területre érvényes engedélyezése internetes felhasználásra a belső piacon. Ez szintén egy jogalkotási dosszié, a Júri itt az illetékes, mi véleményt adunk. A vélemény előadója Helmut Scholz. Fontosak ez a kérdés Helmut Scholz a vélemény előadója is, megadom már neki a szót is minden, mindjárt. Köszönöm szépen. Sajnos elég késő van, és egy nagyon komplex témáról van szó. Egy olyan témáról van szó, amelyet ebben a bizottságban korábbiakban nem vitattunk még meg. Éppen ezért úgy gondolom, hogy több időre van szükségünk, hogy valóban érdemlegesen tudjunk viszonyulni ehhez a kérdéshez. Minden esetre köszöntet szeretnék mondani ezért a munkát, és köszönöm, hogy a bizottság is képviselteti magát ezen a vitán, és az érdekeltekkel egy összejövetelt is tartottunk. Itt már már egy éves múltra visszatekintő vitáról van szó, Szeretnék most a nemzetközi kereskedelmi szempontokra kitérni. Egy nagyon érdekes megközelítésről van szó, és itt a 2005-ös rendelet korrekciójáról is szó van valamilyen szempontból mindenképpen látom annak a szükségességét, hogy a kollektív jogok megfelelően menedzselve tudjunk az internetes felhasználáshoz is kapcsolódni. Itt már határokon átnyúló kérdésekről van szó, ezek a szerzői és szomszédos jogokat érinti ugye az internetes felhasználás éppen ezért szükség van ezen jogok újbóli áttekintésére és újbóli meghatározására. Az internetes felhasználás pedig érinti a mi bizottságunk területét is. Ez azt jelenti, hogy nem csupán szűken tudjuk értelmezni ennek a rendelkezésnek a hatáját. Nem csak a belső piacról van szó, hanem itt egy globális szempontot is figyelembe kell venni az ahhoz e kapcsolódó az összes szolgáltatással, amit megtalálunk a piacon. Az internet befolyásolja a szerzői és szomszédos jogok menedzselését és ezeknek a jogoknak a betartását. Két piaci szempont vetődik itt fel. Egyrészt ugye szó van itt a fogyasztói jogokról is. Nagyon fontos, hogy egyensúly tudjunk teremteni a fogyasztók és a szerzői jogok tulajdonosai között, illetve olyan művészek vagy polgárok érdekei között, akik az interneten keresztül szeretnének valamilyen módon hozzájárulni ezen alkotások megszületéséhez. Azt is látnunk kell, hogy miközben mindezt bátorítjuk, szükség van arra, hogy a szerzői és szomszédos jogokat megfelelő szankciókkal védjük, gondoskodjunk ezek végrehajtásáról. Itt gondolok a hármas és a négyes pontra, ahol azt javasoltam az előadónak, hogy mi, mint bizottság, alkossunk szintén véleményt. Szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra a tényre is, hogy nincsen általános szerzői jog, jogi kérdésekkel foglalkozó bíróság, amely mind a, 7, 20, mind a 27 tagállamban egy, egyformán ellátja a tevékenységét. Így az egyes tagállamokban különféle szemszögökből tekintik ezt a problémát, mindez észszerűtlen költségeket eredményezhet a, hogyha megnézzük a nemzetközi szempontokat, itt nagyon óvatosan körültekintet, körültekintetően kell eljárnunk, hogyha létrehozunk egy bíróságot, amely több országot és több területet is lefedhet a tevékenységével, akkor ezt el kell fogadtatnunk a tagállamokkal, biztosítani kell a fogyasztói jogok védelmét, annak érdekében, hogy a fogyasztók széles körű tartalmakhoz tudjanak hozzáférni az egyes tagállamokban, és ami pedig a több területet érintő kérdést illeti, például hírközlési szervezetek, cégek, ők is eltérő helyzetben vannak. Mi a helyzet például az északi állomásokkal, vagy mi a helyzet a dél-európai, kontinentális európai televíziószolgáltatókkal. Szeretném felhívni a figyelmet az 5.6-os cikkre, ahol opt-in, illetőleg opt-out záradékokat olvashatunk, és foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy hogyan kell viszonyulnunk az Európán kívüli szolgáltatókhoz. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy nemzetközi kereskedelmről kereskedelemről már folytak viták a WPO keretén belül. Ez egy olyan nemzetközi szervezet, amely már létrehozott egy szerződést erről a kérdésről, hogy bátorítsa, támogassa a fejlődő országoknak nyújtott technikai segítségnyújtást. Talán már elhangzott az is, hogy az Európai Unió úttörő szerepet tölt be ezen a területen, hogy segítsük a többi országot is elindulni ebbe az irányba. Hogy ne legyek túl hosszú, szeretném még egyszer megerősíteni a szerzőjogok birtokosainak védelmét itt egy három hónaposra, hat hónaposra meghosszabbított időszakról kell beszélnünk, amikor az őket megillető bevételek behajtásáról van szó. Nem, nem nem lehet elkerülnünk azt, hogy mind ezt a kezdeményezést a nemzetközi kereskedelem szempontjából is megvitassuk. Van itt egy további fontos ügy, volt arra lehetőségem, hogy az európai zeneszerzők és énekesek szervezetével felvegyem a kapcsolatot. Ők felhívták a figyelmet az Egyesült Államokkal folytatott megbeszélésekre, kiderült, hogy két különféle gyakorlat létezik, hiszen az Egyesült Államokban nincsenek ilyen kollektív szervezetek, illetve Európában a jogdíjak beszedéséért foglalkozó szervezeteket is az a kihívás fogják érni, hogy szembesülnek az amerikai eljárással, ahol közvetlenül kerülnek beszedésre ezek a bevételek. éppen ezért foglalkoznunk kell a különbségekkel az Európai Unió és harmadik országok között, így például az Egyesült Államokban kialakult helyzettel. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy szélesebb körben tudjunk foglalkozni ezzel a rendkívül aktuális témával. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek egy átfogó álláspontot kell itt kialakítania. Solc úr, <clears throat> úgy gondolom, hogy az észrevételeid nek egy részének kevés köze van ehhez a bizonyos tervezethez. Ez egyébként a megfelelő bizottság hatáskörébe tartozna, azaz a Júri bizottság hatáskörébe. Fielner úr a, az IPP képviseletében futnom kell, mert egy rádióvita vár a Norvég rádióban, a Norvég mezőgazdasági miniszterrel a mai témákról. Ezt nem akarom, erről nem akarok lekésni. Hát az lenne jó, ha én is értenék norvégül, ez a legfőbb agályom. De részt akartam venni ebben a vitában. Számos dolog tetszett, amit az előbb hallottam. Érdekes kihívásokkal szembesülünk. Nagyon szeretem a zenét. És ezért úgy gondolom, hogy ez egy remek javaslat a bizottság számára. Mindig frusztrált az a dolog, hogy például egy dolgot hallgathattam Stockholmban, de aztán Brüsszelben nem, Franciaországban megint szabad volt, úgyhogy ez az a mostani anyag talán segít a, a jogos megoldások megtalálásában. Van itt valami nemzetközi dimenzió a júri eh, anyagban, a kulturális sokféleségről beszél az anyag, és hogy ezt konkrétan szabályozni kell. Ennek nemzetközi következményei lesznek. A kulturális sok, sokféleséget sokféle módon lehet kezelni, de nem a licenszek kiadásával. Vannak a WTO-nál is megoldások, zöld, sárga, kék és piros könyvek. <clears throat> Jó, például a kulturális sokféleséget lehetne mondjuk egy zöld könyvbe szabályozni, de <clears throat> eh, a VTO valószínűleg inkább egy piros könyvet ad majd ki e tekintetben, és jól megbonyolítja az életünket. Szerintem eh, erre oda kell majd figyelnünk. Másodrészt pedig, eh, ugye itt van egy ilyen egyablakos rendszer, nyilván ott van kihívóként a konkurencia jogrendszere, de ezeket a kérdéseket nemzetközileg kellene szabályoznunk, tehát ne csak egy európai perspektívából minősülhessen egy ablakos rendszernek. Itt abba hagyom. Köszönöm szépen, és remélem, hogy a bizottság felelősséget vállal a további vitáért. Elnök, messze meghaladtuk a, az időt, ami rendelkezésünkre állt, meg kell köszönnünk a tolmácsok munkáját, nem maradhatunk itt tovább. <clears throat> Úgyhogy köszönet a tolmácsoknak, hogy a plusz 10 percet felvállalták. Ettől kezdve angolul folytatjuk az ülést. Mrs. Martin Pratt de Abreu. is yours.